Good afternoon. Jó napot kívánok, kolléganők és kollégák. Kezdjük el a megbeszélésünket. Először is fogadjuk el a napi rendet. Köszönöm. Most akkor azonnal áttérünk a témánkra, a hármas pont a bejelentésem. Üdvözlöm a részvevőket az Európai Parlament részéről, és az Európai Bizottság képviselőit is, Keromuszó és Urel urakat a költségvetési főigazgatásról, és Hinton urat, és Kierien Kassonit, és Madsen urat az ECFIN főigazgatóságról. Ez az ülés az interneten is hallgatható lesz, és a két eh, illetékes bizottság vezeti az 55-ös szabály értelmében, tehát a rendes jogalkotási eljárás írja ezt elő. Az új eh, EPSI alapról, tehát az Európai Stratégiai Beruházási Alap. Ez eh, az ITRE, a TRAN részéről is véleményeket kér, és a Regi, Kult, Imko, Envi, Agri és az AFKO bizottságok is meghívást kaptak, hogy részt vegyenek ezen a vegyes ülésen. Ez egy teljesen technikai jellegű ülés, hogy jobban megvilágosítsunk néhány szempontot a bizottság által elfogadott rendelet tervezetből. A bizottság kérdésére szeretnénk választ adni. 110 kérdést intéztek a bizottsághoz a képviselők a múlt hét során, és szeretném a bizottságnak megköszönni, aminek kevesebb, mint egy hete volt, hogy sikerült ezt a fontos munkát elvégeznie, és szeretném a tagokat is bátorítani, hogy esetleg új hozzájárulásokat tegyenek, hogy kommentálják az írásbeli válaszokat, amennyiben nem elégedettek azokkal, vagy hogyha nem teljesen világos számukra, hogy mit is tartalmaznak a válaszok. Most akkor szeretném átadni az elnökséget Jannak, aki elmondja, hogy hogyan szervezzük meg az ülést. Köszönöm szépen, Roberto. Esetleg kiegészítés, kiegészítésképpen elmondhatom, hogy a kérdésekhez az ITRE és a TRAN bizottság részéről a bizottság munkatársai, a DG Move és a DG Research részéről is jelen vannak. Úgy képzeltük el a menetrendet, Roberto már elmondta, hogy első sorban technikai jellegű megbeszélésről van szó. Tehát pingpongozni fogunk, ami azt jelenti, hogy ne adjunk statementeket, hanem tegyük fel a kérdést, a kérdés a másfél perc és a bizottságnak pedig három perce van arra, hogy megválaszolja a kérdést. Kettő perc elteltével egy udvarias akusztikai jelzést teszek, hogy figyelmeztessem a beszélőket. Ennek az a oka, hogy lehetőleg minél több kolléganőnek és kollégának szeretné megadni a szót. A pingpongot nem csak a parlamenti képviselők és a bizottság között játszuk, hanem van itt egy nagyon érzékeny időfelosztás a szakbizottságok között is. Az előadók kezdenek, Fernandes úr beszél majd a Költségvetési Bizottság, részéről az utolsó kérdést feltenni a költségvetés tekintetében, és Bullman úr pedig az Econ bizottság nevében kezdene előadóként, tehát Econ Budge, Econ Budge pingpong lesz, utána pedig az ITRE és a TRAN szakbizottságok kérdeznek, és kettő kérdés után pedig visszatérünk az ECON és a BUDGE szakbizottságok kérdéseire. Tehát, hogyha ez így ebben a formában elfogadható, akkor javaslom, hogy kezdjük el, és a gazdasági bizottság nevében Udo Bullman kap szót. Köszönöm szépen! Köszönöm az elnöknek, köszönöm a kolléganőknek és kollégáknak, akik a szakbizottságaikat képviselik, hogy eh, itt részt vegyenek ebben a kavalkádban, szeretném elmondani, hogy itt eh, egy tényfeltáró megbeszélésünk van a bizottsággal, szeretném a bizottságnak is megköszönni, hogy eh, hajlandó volt ezt így ebben a formában elfogadni. Kérdésem az, hogy ennek a gyakorlati élethez van köze? Hiszen sokan eh, érdeklődnek a Juncker terv iránt, minket az érdekel, hogy ez gyakorlatilag, a gyakorlatban hogyan működik majd. A terv lényeg az, hogy Európa versenyképesebb legyen. A versenyképesség nél például én a szélessávú internetre gondolok, az információs és kommunikációs technológia fejlődésére, fejlesztésére. Tudjuk, hogy az egész Európa számára egy nagyon fontos kérdés. A szélessávú internet eléggé sok országban akadozik, mert nincs megfelelő pénz rá, azért, mert nem azonnal nyereséges. Franciaországban például nagyon jó példát látunk, hogy magántőkét is bevontak az Európai Beruházási Bank tőkére, és szükségünk van a közféra finanszírozására is szükség van, és szeretnék egy példát kapni a bizottságtól, tehát a társ előadón Portugál. Vegyük Portugáliát alapul, nézzük meg, hogy hogyan zajlik a szélesávú internet fejlesztése például Portugáliában, az új FC mechanizmus segítségével. Érdekelne, hogyan működik, érdekelne, ki miben járul hozzá, esetleg ezen a példán elmondhatná. Akkor a bizottságot megkérem, hogy reagáljon a felvetett kérdésre. Szeretném megköszönni, hogy eh, lehetőséget kaptam, hogy ide jöhettem ma, hogy eh, a javaslatot kommentálhatom reméljük, hogy jó együttműködésünk lesz az FC jogalkotási folyamatában, végrehajtásában és monitorozásában is. Most nézzük meg a projektek gyakorlatiasságát, tehát az említett szélesebb internet példáján. Ahogy tudják, a bizottság javaslatának a lényege az, hogy a projektek gazdaságilag eh, keresztül vihetők legyenek. Az FC pedig további projekteket tesz lehetővé, ahol a kockázat magasabb. A szélesávú internet példája nem azonnal nyereséges, kiváló példa arra, hogy bemutassuk, hogy az FC lényege micsoda. Hiszen számos projekt hosszabb távú kockázattal jár, tehát hosszabb távú elemeket tartalmaz, és nem azonnal mutatja meg a nyereségességet. Ez azt jelenti, hogy a magán beruházók nem feltétlenül vonzódnak az ilyen projektekhez, hiszen kockázatokat látnak benne. Az eszi lehetővé teszi azt, hogy vállalják a hosszabb távú kockázatot olyan gazdaságilag vállalható projektek esetében, mint például a szélesávú internet. Így a szélesávú internetet olyan területeken is lehet majd finanszírozni, amelyeket tisztán piaci módszerekkel nem lehetne finanszírozni. Tehát az FC-nek például ebben is látható a lényege. A kérdésem az, hogy eh, ha, ha szabad ragaszkodnom hozzá, hogy a gyakorlatban hogyan működik ez. Ki lesz a társfinanszírozó, mi lesz az FC szerepe, mi lesz a magánbefektetők szerepe, és mi lesz a nemzeti közpénzek szerepe ebben az esetben. Jó, megengedtem, mert Udo Bullman nem merítette ki a kétperces kérdezési idejét, de azért próbáljuk meg kikerülni a párbeszédeket, különben nehézségeink lesznek. Köszönöm. Na most egészen gyakorlatilag egy ilyen projekt szintjén. Tehát eljöhetnek az fc hez az érdeklődők, és akkor megnézzük, hogy a finanszírozás hogyan oszlik meg. Az FC, a magánberuházók és a az esetleges közpénzek között. Az FC katalizátor szerepet játszik a magánberuházásoknál, tehát igazából igazából átvállalja a befektet és a beruházás magasabb kockázatát. Tehát, hogyha szabad így megvilágosítanom. Ebben a tekintetben az FC a legtöbb esetben átvállal egy részt, egy kisebb részt, ott, ahol szükséges, utána a közpénz bejön, és a privát, a magánbefektetés még ehhez hozzájárul. Tehát mi vélemény szerint eléggé világos, és uh, itt igazából amennyiben kockázatos az FC, akkor belép. Kockázatos a projekt, akkor belép az EFSI. Ha nem kockázatos, akkor a magántőke finanszírozza. De ezek általában hosszú távú kockázattal járnak a piaci részvevők számára, akik nem hajlandók ezt felvállalni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő Moody kolléga a Költségvetési Bizottságról. Köszönöm szépen. A Horizont 2020 ra kapcsolattal kérdezném, hogy mi a hatása annak, hogy a kutatásból, az alapkutatásból vesszük el a pénzt, amelynek a helyét nem veszi át az olyan típusi finanszírozás, amelyről az FC kontextusában beszélünk. Ami igazán aggaszt ezzel kapcsolatban az az, hogy az EU így egy lépés előrébb jár majd a versenytársak előtt, így tehát a hosszú távú befektetések és az újraiparosítás terén ez egy negatív ösztönzőként hatna, pedig hát erős koncentrálnunk kellene az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm, bizottság. Thank you. I would say three things on the Horizon 20. A Horizon 2020-al kapcsolatban három dolgot mondanék el. Először is a bizottság javaslatából számunkra világosan kiderül, hogy a Horizon 2020 által lefedett területeken az FC eh, tökáttétel elve miatt, vagy hatása miatt több pénz lesz, mint előtte. A, vannak olyan projektek, amelyeket visszanemtérítendő támogatásokkal, szubvenciókkal támogatunk, és vannak magánfinanszírozott projektek is. 15-szeres tőkeátételről beszélünk, és ezek persze nem illeszkednek minden korábban visszamtérítendő támogatás által finanszírozott projektekhez, de másokhoz sokkal jobban. Ez a 15-szörös tőkeátétel a portfólió egészére értendő. Egyes projektekre lebontott tőkeátétel követelmény nincsen. Az Európai Beruházási Bankkal abban állapodtunk meg, hogy a garanciának és az EIB pénzeknek összesen 15-szeres tökátételt kell bírniuk, de ettől lehet eltérni. Van, ahol jóval alacsonyabb, valahol jóval magasabb a tőkeáttétel aránya. És ezért meggyőződésünk, hogy a Horizon 2020 alá tartozó területekre sokkal több pénz juthat harmadsorban, és végezetül e kérdéssel kapcsolatban, az addicionalitás ügyében lássunk tisztán, az FC pénzek olyan projekteket kell célozzanak, amelyeket egyébként nem lehetne finanszírozni. Hogyha olyan projekteket finanszírozunk az FC-vel, amit egyébként a magán tőkéből finanszíroztunk volna, akkor az baj. 300 15 milliárd extra pénz kell, hogy áramoljon ezekre a területekre. Tehát olyan kell, hogy megvalósuljanak, amelyeket egyébként nem tudtunk volna megvalósítani. Azt hiszem, hogy világosra kell tenni, hogy ez az beruházási terv alapszabálya. Köszönöm. Czanni kollega egyszer a Költségvetés és a Gazdasági Szakbizottság kérdése, és most a Gazdasági Szakbizottság nevében teszi fel a kérdést. Három pontra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt a négyes kérdésre adott választ. Hogyha jól értem, a költségvetési forrásokat garanciaként biztosítja az Európai Beruházási Bank. Kérdezem tehát, hogy melyik rész lesz a beruházási bank hitele, és mi kiegészítő támogatás. Másodszorban a bizottság világosan elmondta, hogy 315 milliárdnyi új beruházást akar mobilizálni. Azonban nagyon nagy kockázat áll fenn, hogy az új beruházások veszélyeztetik a megkezdett beruházásokat, például a projektbondok, a projektkötvények által elindított beruházásokat. Kérdezem tehát, hogy hogyan akarja a bizottság biztosítani, ne csak az új beruházásokra irányuljon a pénz. Harmadik kérdésem pedig a bizottság alapon belüli három pillérére vonatkozik. A harmadik pillér a legfontosabb pillér a magántőke megnyerése érdekében, és a bizottság egyetlen timeline-t, egyetlen mérföldkövet nem határozta meg. Úgy gondolom, hogy ez az alap hatékony működését veszélyezteti, hiszen hogyha megváltozik a beruházási környezet, akkor megváltozhat az egész az FC működésének hatékonysága. Kérdezem tehát, hogy milyen konkrét lépéseket irányoz elő a bizottság a harmadik pillérben. Köszönöm. Die Kommission bitte. Thank you. Regarding question... Köszönöm. Ami az EIB szerepvállalására vonatkozó negyedik kérdést illeti, a 3A osztályozás fenntartása nagyon fontos, hiszen ez lehetővé teszi, ez teszi lehetővé a projektek olcsó finanszírozását. Azaz tehát az FC nagyobb kockázatot vállal majd, mint hagyományosan az EIB, de éppen ez az a magasabb kockázat, amelyre EU garanciát irányozunk elő. Az EU garancia célja pedig az lesz, hogy ezt a kockázatot lefedjem, és így az EIB általános rétingjét, osztályozását eh, ne befolyásolja. Célunk tehát az, hogy a legolcsóbb lehetséges EIB finanszírozási kategóriába tartozanak a projektek. Ami pedig a meglévő projekteket illeti, az addicionalitás az egész EFSZ-ben egy nagyon fontos elem, ebben megállapodott a bizottság és az Európai Beruházási Bank, az EIB, különböző szinteken jelenik ez meg. Egyrészt létezik egy független értékelőbizottság, mi szerint, hogy projekt, akik arról döntenek, hogy nem hiteles projekteket ne fogadják be. Másrészt létezik egy tanács, amely az addicionalitási elemet fogja nyomon követni, harmadsorban pedig a az FC mind az európai, mind a tanács, mind az európai parlament irányában elszámolással tartozik, és ez is az átláthatóságot biztosítja. Ami a harmadik pillért illeti, ahogy mondtam, valóban kruciális, kulcsfontosságú jelentősége van a harmadik pillérnek, azon okoknál fogva, amelyeket felsorolt ön is és ezért a bizottságnak komolyan gondolkoznia kell azon, hogy a szabályozói keret mely elemeit kell megváltoztatni. A bizottság 2015-ös munkaprogramjában több elemet kiemeltünk a tőkepiacról, az energiaunióra vonatkoztak ezek, <clears throat> és természetesen minél kisebbek a szabályozási terhek, annál inkább beruházás barát környezetet tudunk teremteni. Köszönöm. Még gyorsan az első kérdésre visszakérdeznék. Tehát a kiegészítő, az FC kiegészítő szerepvállalására is vonatkozik majd a rating agency, tehát a hitel osztályozó intézmények ratingje? Credit rating agencies only work with... Nos, a rating ügynökségek csak a végleges projektekkel dolgoznak. Tehát az EU hatályos jogszabályai alapján előzetes értékelést nem képzel, képezhetnek. De persze mindenki tudja, hogy milyen módszertannal dolgoznak ezek a rating ügynökségek, és éppen ezért már az FC belső felépítésében is figyelembe vettük, biztosítandó így, hogy a 3A ratinget elérjük. Köszönöm szépen, mindenki betartotta a felszólalási időt. A következő felszólaló, Gária Zabal asszony, a Költségvetési Szakbizottság nevében. Gracias, presidente. Mi primera pregunta eh, es en relación... Köszönöm szépen. Az én kérdésem a garancia alapra vonatkozik, amelyet az európai költségvetésből kell létrehozni, annak érdekében, hogy eh, ez egy biztos alap legyen honnan eh, jön majd ez az 50%-os szám. Tehát így 50%-ot látunk, ez a többi alapból összehasonlítva igazából eh, szokatlan. A másik pedig az, hogy eh, igazából az az 50%-os lebiztosítás, illetve plafon a költségvetésből kell, hogy jöjjön, és ez nem csak számunkra, a költségvetési bizottságban ad aggódásra okot, hanem igazából itt a Horizon 2020 és a Connecting Europe szenved majd sorbát. Ilyen csökkenések esetében nem vagyok biztos abban, hogy mely kritériumot lehet alkalmazni, hogy hogyan egészítsék ki egymást ezek a dolgok. Hogyha néhány projektet összevonunk, viszont másrészt meg csökkennek a források azoknál a projekteknél, ahol már jóvá hagyták azokat. Ez az alap tehát megpróbál közpénzeket mozgósítani, ugyanúgy, mint magántőkét. Tehát ez nem ugyanaz, mint egy európai költségvetési szubvenció. Azonban valahol ugyanazokkal a projektekről van szó. Tehát néhány projektet lehet támogatni, más projekteket viszont a magán piacról kell finanszírozni. És ezek nem minden esetben illenek össze. Van egy olyan érzésem, hogy projektektől vonják el a forrásokat, amelyeket az európai költségvetésből kellene finanszírozni. És van egy olyan benyomásom, hogy a költségvetési pénzeket itt igazából csak a beruházási bankhoz vezetik át, hogy az alapból gazdálkodjon. Bizottság? Köszönöm. Az első kérdést tekintve hogy hol találtuk meg ezt az 50%-os célt, teljes mértékben igaza van, magasabb ez az 50%, mint korábban a garancia alapok esetében, tehát főleg itt a külügyi mandátum esetében. Tehát az FC nagyon más, mint itt a külügyi mandátum, hiszen itt a garancia az FC esetében a beruházási bank lenne, de a beruházási bank egyéb, egyedi magán projektekbe fektet be. A beruházási bankot is arra kérjük, hogy magasabb kockázatú projektekre is vállaljon. A bizottság részéről pedig körültekintő dolog az, hogy magasabb szinten mozgunk, mint korábban. Különféle szimulációkat is végeztünk, például, hogy milyen nyereség, milyen veszteség válható az EFSI tevékenység nyomán. És az 50 százalék pedig igaz, pont megfelelő volt, nem volt túl. Sok, nem volt túl. Kevés, tökéletesen középen volt. Ami ide beletartozott, az az, hogy nagy bizalom lesz, és ezen kívül még egy kis puffert is beleépítettünk, amely garantálhatja azt, hogy a több éves pénzügyi keret során ne legyenek eh, itt eh, váratlan változások az európai költségvetésben. Tehát eh, itt elég gyakran voltak ilyen last minute változások. Igen, itt a járulékossági kritériumban teljes mértékben egyetértek, tehát voltak olyan projektek, amelyeket csak állami pénzekből lehetett finanszírozni, amelyeket csak magántőkéből lehetett finanszírozni. Ez most a kettő között lesz. Tehát pontosan ezért döntöttük úgy, hogy itt a támogatások szintje ezen a szinten magasabb, mint korábban. A bizottság számára pedig csúcsprioritás marad ez. Ide beletartozik az, hogy uh, itt uh, újra kihelyezések lesznek. De nem fogunk területeken átnyúlóan átcsoportosítani forrásokat. Tehát a támogatások által finanszírozott projektek maradnak, piaci finanszírozások maradnak, de ide od olyan elemek kerülnek be, amelyeket nem finanszírozott korábban 100%-ig a magánpiac, és nem finanszírozott a közszféra. Tehát ez a dolog lényege. Köszönöm. Köszönöm szépen. Katrin van Bremt az ITRE nevében a következő. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Már említette Udo Bulmanak adott válaszában, hogy a gazdasági megvalósíthatóság az FC alapja. És hogyha most belegondol itt az FC ról szóló szabály 11. pontjába, akkor itt az van, hogy magas, hozzáadott társadalmi és gazdasági értékekkel járni a projekteknek, ami azt jelenti, hogy hosszú távú növekedés, versenyképesség és munkahelyteremtés legyen a lényeget. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon fontos, ezeket a célokat meg kell fogalmazni, azonban tegnap volt például az Energiaunióról is egy vita, és így kell garantálni, hogy legyen egy átmenet a fenntartható jövő felé. Az energia, fenntarthatóság, fenntartható szállítás, közlekedés. Nem világos számomra, hogy a társadalmi hozzáadott érték hol jelentkezik. És a fenntarthatóság szükségletét megfelelően figyelembe veszik. Véleményem szerint fontos, hogy egyéb kritériumokat is bevegyünk ebbe a rendeletbe, hogy garantáljuk, hogy a célokat elérjük. A kérdésem pedig a következő. A rendeletben hol kapnak helyet ezek a kritériumok, és hol, hogyan lehetne majd a projekteket kiválogatni. Tehát, hogy itt gazdasági hozzáadott érték van, itt társadalmi, itt meg eh, fenntartatósági. A második kérdésem pedig az lenne, hogy milyen kritériumok eh, lennének szükségesek. Tehát lenne például egy címkézési lehetőség. Tehát, hogy ilyen témákat külön megjelölünk, és megkérném, hogy ne adja nekem ugyanazt a választ, mint amit a dokumentumában már olvastam, hiszen ez nem elég. Azt írta, hogy itt a legfontosabb elemeket figyelembe vették, és itt ez az EU politikával való összeegyeztethetőség. Tehát ez nem elég. Hogyha megtenné, konkretizálja a válaszát. A bizottság. Köszönöm. A mi részünkről teljes mértékben egyetértünk. Tehát ez a 14-es preambulum bekezdés, ezek azok a kulcselemek, amelyeket figyelembe kell vennünk az eszi esetében. Tehát ez teljes mértékben így van. Az FC pedig ilyen projektekre koncentrál, tehát nem csak azért, hogy munkahelyet teremtsen, hanem hogy legyen benne társadalmi hozadott érték és fenntartatóság is. A bizottság javaslatából itt volt a rendelet, és javasoltunk a befektetési bank és a bizottság között egy megalapodást, és egy irányító testületnek kellett volna ezeket a politikákat viszont konkrétan kidolgozni. A bizottság részéről mindig örülünk, hogyha a társjogalkotókkal együttműködhetünk, hogyha megvan a három szempont közötti egyensúly. Tehát, hogyha a társjogalkotó azt mondja, hogy többet kell bevinni rendeletbe, tehát, hogy például itt a, azokat a kritériumokat, a megfelelőségi kritériumokat máshogy alakítsuk, akkor teljes mértékben nyitottak vagyunk a megbeszélés felé, hogy hova vonjuk be ezeket, hova vegyük be ezeket. Tehát a számunkra nem probléma az, hogy ezeket bevegyük. Hogy érjük el a gyakorlatban a célok megvalósulását? Tehát ismét elmondanám, hogy két szintről van szó. Először is az irányító testület lesz ezért elsősorban felelős. De szeretném a társjogalkotó szerepét is kiemelni ebben a tekintetben az elszámoltathatóság esetében, és amennyiben felülvizsgáljuk a folyamatot. El kell, hogy mondjam, tehát hogyha bármely ok miatt elégedett ezzel, akkor ezt a jelentésébe leírja, és főleg akkor, hogyha olyan elemek is szerepelnek benne, hogyha itt egy 18 hónap után lesz egy félidős áttekintés, a bizottság az egész rendeletet megvizsgálja majd, annak a végrehajtását, és természetesen fogadjuk a javaslatokat is. Hogyha látjuk azt, hogy rendszeres jelentéstétel van, elszámoltathatóság, tehát akkor nem csak az irányító testület fogja eldönteni, hogy hogy halad a dolog, hanem a társ jogalkotó is. Köszönöm szépen. A következő a Piper kolléga a közlekedési bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát pillanatnyilag alternatív finanszírozáson gondolkozunk, és a tanácsban pedig úgy tűnik, hogy elég kedvezően állnak a csillagok ebben a tekintetben. De ez egy másik téma. A Connecting Europe eszköz, hogyha a második szakaszára gondolunk, és a kohéziós országokat kivesszük, akkor a 2,7 milliárd kivételével 0,4 milliárdra csökkent ez az eszköz. 0,4 milliárd, az azt jelenti, hogy kihújt. Tehát itt a kohéziós országok kivételével ez a projekt elhalt. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy hogyan garantálja azt, hogy azok a kritériumok, amelyekről évekig tárgyaltunk, ezek a nemzeti borítékok, az intermodális dolgok, a folyosók, azok a projektek, amelyeket definiáltunk. Tehát hogyan tudja garantálni, hogy ezek a projektek, amelyeket név szerint megneveztük, a befektetési bank és a projektcsoport segítségével garantálásra kerülnek, hiszen az új projekteket a tagállamok javaslatai alapján is összeállítják. Tehát hogyan tudjuk ezt a Connecting Europe-pal összehangolni ezzel a konkrét programmal? Bizottság? Thank you. Köszönöm. Talán egy dolgot hadd tisztázzunk. A projektjavaslatok bárkitől érkezhetnek, a Beruházási Bizottsághoz. Magánzókat is szívesen fogadunk, sőt, kifejezetten szívesen látjuk őket, nem akarjuk, hogy a tagállamok megszűrjék ezt jelentkezőket, hogy ez ne fordulhasson elő. Nem hiszem, hogy a SEF halott lenne. A SEF továbbra is az Európai Bizottság számára prioritás marad. hogy pontosan mennyi pénz fog ezekre a területekre áramlani, nos a Horizon 2020-hoz hasonlóan fölmerül ez a kérdés. a javaslaton belül az infrastruktúra, illetve a közlekedés szerepét hangsúlyoztuk, fontosnak tartjuk ugyanis ezt. Csak ismételni tudom önmagam, az a véleményünk, hogy a házatfinanszírozási eszköz és a Horizon 2020 esetében is több pénz kerül ezekbe az ágazatokba, mint korábban, amennyi pénz elérhető lett volna. Köszönöm. Köszönöm. Damázi kollega a gazdasági szakbizottság nevében. Köszönöm szépen. Kérdésemre azt értek, hogy a közvetlen kormányzati befizetésekre a sokszorozó vagy a multiplikátor tényező nagyobb lesz. Mit jelent ez? Azt gondolom, hogy akkor érdemesebb volna közvetlen állami beruházásokat foganatosítani. Ennek nagyobb önfinanszírozási hatása is volna. Kérdezem, hogy miért ezt a megközelítést alkalmadják, miért a magánberuházások közkéz általi biztosításának megoldását keresik, pedig a piacon kellő likviditás ellen rendelkezésre például az EIB kötvényeket ad, adhatnak ki. Másodszorban arra a kérdésemre, hogy a multipliert mennyi időre számítják ki a tőkeáttételt, nem adtak konkrét időt. Tudjuk, hogy a kredit és az investment eh, áttételi mutatók nagyon is attól függenek, hogy milyen futamidőre számítjuk őket. Éppen ezért kérem tehát, hogy konkrétan válaszoljuk meg a kérdést, hiszen eh, ez alapján látjuk, hogy annyira előnyösek az eredmények vagy sem. Harmad sorban a PPP-k tekintetében a német számvevőszék úgy találja, hogy a PPP-k drágábbak, hiszen itt a magánberuházák, beruházók hozami iránti igényét ki kell előgíteni. Miért írja ezért a válaszukban azt, hogy ezt a utat választják, mint hogy a tagállamok um, nagyon eladó, eladósodottak, miközben meg hát a PPP sokkal drágább. Éppen ezért hogyan lehet a stabilitási és növekedési paktumból a beruházásokat nem kivenni, azaz ezeket beszámítani, ám a PPP-ket, a PPP-kből való állami szerepvállalást pedig nagyon is beszámítják a Maastrichti kritériumokba. Köszönöm szépen, bizottság! Thank you. On... Köszönöm. Az elhangzott három ponttal kapcsolatban Nem konkrét országokat célzunk a javaslattal, valóban a különböző országok esetében más lesz a szorzószám, de szerettük volna elkerülni a tematikus vagy földrajzi eh, alapon elkentetett pénzeket egy oknál fogva. Ez egy magán likviditást, a piacon meglévő magánpénzeket megmozgatni kívánó befektetési célokra megmozgatni kívánó kezdeményezés. Hogyha ilyen földrajzi vagy tematikus allokációkat alkalmaznánk, akkor hogyan tudnánk biztosítani azt, hogy ne fordulhasson az elő, hogy nem azért választanak egy projektet csak, mert az adott országban X mennyiségű pénzt eh, vel akarnak kötni az X régióban vagy X témában. Az LKB kötvényeket garantálja, ez volt a második felvetés az Európai Beruházási Bank kér majd kötvényeket, hogy az EKB váljon garanciát erre, nem tudom, hogy ez jogilag egyáltalán elképzelhető lenne. A hat hónap múlva, három év múlva, vagy öt év múlva tekintve nyilván más adatok jönnek ki a áttételi arányra, tehát nem mindegy, hogy mikor nézzük ezt. 15-szörös tőkártétel, hogyan jutottunk erre a számra? Először is nem azt nézzük, hogy egy adott eszköz esetében visszatekintünk egy évre, és akkor látjuk, hogy ez ennyi. Nem. A múlt tapasztalataiból szűrtük ezt le, az Európai Beruházási Bank tapasztalataiból, különböző pénzügyi eszközökkel kapcsán, illetve az Unió különböző pénzügyi eszközeiből is ezt szűrtük le. A 15-szörös adat abból is származik, hogy hogy de milyen idő tartamra Ez a konkrét kérdésem. Kérem válaszoljon. Kérdez vissza a kérdésfeltövő. Nos, az FC-re vonatkozóan 315 milliárdról beszélünk három év alatt. Így a 15-szeres tőkátétel esetében Nyilván három évvel számoltunk. Az SGP-vel kapcsolatban nem, nem vagyok benne száz százalékig biztos, hogy jól értettem a kérdését, hogyha nem jól válaszolok, akkor jelezze. A az, hogy a tagállamok befizetésének arányát hogyan számítjuk, az attól is függ, hogy pontosan hogyan, mennyivel járulnak hozzá. Mi FC arányok szerint szeretnénk ezt, pontosan azért, mert nincs földrajzi allokáció. A tagállami befizetések projekt szinten azt mondtuk, hogy a szabítási és növekedési paktum szempontjából különleges elvállásban ne részesüljenek, mert nem akartunk egy külön ilyen szabályt elfogadni a paktum szempontjából, mert a produktív közberuházások és a fiskális felelősség között meg kell tartani valahogy ezt az egészséges arányt. Köszönöm. Gut, ich habe gesagt, wir haben eine... Azt mondtam, hogy nagyon érzékeny a helyzet a két szakbizottság között, a felszólalók listáját így kellett kialakítani. Most elakapja a szót, hiszen a, a előadóknak is szót kell adni. Köszönöm szépen, mondja Éler képviselő. Katajnán azt mondta, hogy a grentek nem kívánatosak, önök pedig most a 15-ös szorzaval dolgoznak, miközben a Horizon 2020-as dokumentum azt mondja, hogy minden milliárdhoz 13 milliárd ipari támogatást akarnak megnyerni. Ezek szerint tehát nem igaz a Horizon 2020 dokumentumban mondottak, vagy pedig az, amit Kataj nem mondott, az nem, az nem igaz, vagy az nem volt a téves. Az volna téves. Második kérdet, kérdésem. Hogyan lehet megakadályozni, hogy regionális platformok jöjjenek létre, hiszen az FC megállapodás törmsítje, amelyet ezen a héten publikáltak, illetve nem publikáltak, de mégis hozzáférhető, azt mondja, hogy a harmadik felek speciális, regionális és ágazati szempontokat is jeleníthetnek meg a több fél által projekt, finanszírozott projektekben. Hát ez teljesen ellentmondanak, amit ön az előbb mondott. Nem akarom ezt mondani, hogy ez megnyitja az utat az eurókötvények előtt, de ugyanakkor az EIB és a bizottság egyezménye és a jogszabálytervezetben más szerepel. Harmadik kérdés. Nem volna célra vezető, hogy mint hogy az MFF-et nem lehet MFF-t nem lehet megváltoztatni, és ezért a CEF-ből és a Horizonból kell kivenni a pénzt. Nem volna célra vezetőbb egy frontloading megközelítést csinálni, az MFF középidős áttekintését végrehajtani, és így akkor nem a Horizonból, hanem az ITRE programokban megmaradt pénzekből lehetne ezt finanszírozni. Nem volna helyesebb, kérdezem még egyszer, egy frontloadingot csinálni, és az MFF um, középidős áttekintésekor áttekinteni helyzetet. Utolsó kérem, 15 kérdésem, 15-szörös sokszorozóval beszélnek, miközben minden nemzeti uh, gazdasági linkítés szolgáló bank beszámolt arról, hogy csak a költségvetésből lé szereplő 8 milliárdos garanciát tekintik bankebelnek. Ilyen módon nem látják a 15-szörös tőkeáttételt, nem látják a multiplikátor tényezőt. Úgy gondolom tehát, hogy ellentmond az, ez a kijelentés mindannak, amiről a Juncker terv beszélt, hogy 315 milliárd állna rendelkezésre. Bizottság. Köszönöm, négy kérdés hangzott el, ebből háromra próbálok válaszolni, egyet pedig átadok majd a kollégáimnak. Az előrejelzések mennyire helyesek? Az egyik feltett kérdés, amelyre tegnap válaszoltunk, a válaszomban elmondtuk az Európai Bizottság válaszát. A térítendő támogatásoknak is van tőkeátétele, csak nem túl magas ez az arány. Nem mondjuk azt, hogy van tőkeátétele a grantoknak, tehát a viszonytérítendő támogatásoknak. Egész egyszerűen sokkal kisebb a tőkeátétele, mint a más pénzügyi eszközöknek. Ami a reg... Hogy tegyek fel még egyszer egy kérdést? A bizottság írásban azt mondta a Költségvetési Szakbizottság számára, hogy a Horizon 2020-ban egy milliárd ráfordított pénz 13-szoros sokszorozóval vagy tőkeltétellel működik. Tehát ezt írásban kaptuk meg, és kérdezem, hogy ez most igaz-e, vagy sem, hiszen azt állítottak, hogy a Horizon 2020-ban ez a tőkeáttételi szorzó működik. Sorry for the... Köszönöm. Lehet, hogy itt nem fogalmaztam világosan. A 13-szoros tőkeáttétel a 2020-on belül kombinálva a pénzügyi eszközök és a visszatérítendő támogatások együtt adják ezt hogyha nem fogalmaztam világosan, akkor nem, Ami a regionális platformokat és regionális allokációkat illeti, ha nem fogalmaztam világosan, akkor elmondom még egyszer. Semmiféle regionális allokáció nem lesz az EFSI-ből. Ami nem jelenti azt, hogy a regionális platformok nem jöhetnének létre, nem, azt mondjuk, hogy nem fogunk konkrét pénzeket, konkrét ágazatokra vagy régiókra elkülöníteni a legfelső szinten. Tagállamok, magáncégek, bárki, aki ilyet akar. Az FC-ben ilyeneket alkalmazhatnak, és az FC bizottság dönthet úgy, hogy érdem, támogatásra érdemes ez a projekt, akkor a regionális elemet is figyelembe vehetik de a legmagasabb szinten konkrét összegeket nem fogunk odaítélni, nem lesz a regionális allokáció. A harmadik kérdést átugranám, és folytatnám a 16 milliárdos garanciával kapcsolatban. Nos, attól tartok, hogy a részünkről mi sem világ, mindig világosan fogalmaztunk ez ügyben. 16 milliárd a garancia, 8 milliárd pedig uniós költségvetési célokra különítjük el, a 16 milliárdból esetleg lehívandó eszközök vagy pénzek kockázatára felkészülve. Tehát igazából a 16 milliárdot adja ilyen formában garanciaként az Európai Unió. Ami a frontloadingot, tehát az előrehozó kivizetéseket illeti, ez ügyben átadom kollégámnak a szót. Igen, köszönöm ahogy azt már hangsúlyozta a kollégám, a politikai megvalósíthatóság kérdése is felmerül a javaslattal kapcsolatban. A növekedés munkahelyteremtés sürget minket, és azt európai intézmények eltökéltségét is valahogy meg kell mutatnunk, hogy komolyan veszük ezt a prioritást, és a három intézmény gyorsított eljárásban szeretne ezt lezárni júniusra, tehát aláhozva a megállapodást. Ez a nyár megszületendő megállapodás adja a biztos hátteret az FC beruházási csomaghoz és a többi programhoz, amely a többes pénzügyi keret alatt megvalósul. Hogyha az MFF átdolgozásához kötjük feltételként ezt az egészet, akkor ezzel olyan kérdéseket nyitunk meg, amelyeket egyáltalán nem biztos, hogy le tudunk időben zárni. keine ja. Antwort auf meine Frage. Tehát ha nincs kérdés, nincs... A kérdésem nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű a kérdésem. Tehát nagyon nagyvonalúan értelmező felszólás idei, de még nyolc kolléga és kolléga szeretne szót kérni. Cehovszki kolléga a, a Költségvetési Bizottság részéről, és most átadom Gváltieri kollégának a szót. Köszönöm, elnök úr. elég sokáig dolgoztam az innováció és kutatás területén, és most ebből következik a kérdésem. Mi alapján gondolja, hogy az a helyzet, hogy az Európai Unió 10%-ot garantál, és utána pedig a magántőke azonnal odaszalad, hogy a maradékot kifizesse. A projektek, ahogy említi, akkor, tehát a, a projektek az innovációt és a kutatást fogják előmozdítani. Én egy olyan európai országból jövök, ahol elég nehéz volt a kohéziós forrásokhoz hozzájutni. Miből gondolja, hogy ezekbe a projektekbe fektetünk be eszközöket, hogyha nem vagyunk meggyőződve, hogy hozzáadott értéket teremtenek. Hiszen itt például középületek renoválásáról van szó, közlekedési infrastruktúráról, és így tovább. Tényleg úgy gondolja, hogy az Európai Unió ezen projektjei ténylegesen a, a megígért hozzáadott értékkel járnak, vagy pedig javítják az infrastruktúrát? Tényleg úgy gondolja, hogy kockázati tőke is bevonul ide? Bizottság? Köszönöm. Két kérdés. Miért gondoljuk, hogy a 10%-os garancia előmozdítja a befektetőkedvet? Az Európai Uniós garancia az Európai Beruházási Banknál van. Tehát igazából az Európai Beruházási Banknak adunk garanciát, és ez alapján, ahogy valaki említette, az Európai Beruházási Bank eh, fog majd projekteket finanszírozni. Tehát ez körülbelül 10%, de a projektek természetétől függ, hogy konkrétan hogy néz ki. A javaslat mm, egyik eh, részében olvashatjuk, hogy ez kb. 16 milliárd lenne. Ennyit ruház be az Európai Beruházás Bank, hogy eh, a 350 milliárdot katalizálja. Tehát egy, ez több mint 10 százalék, a kulcs elem itt az addicionalitás. Hogyha a projektekre tekintünk, akkor ezeket a magánszektor nem tudja megvalósítani, azért mert túl sok a kockázat, és ezt a magánszektor nem vállalja. De itt a hosszú távú kockázata leglényegesebb. A magánszektor elég gyakran nem fektet be 20-50 éves megtérülésre. Tehát nem azért, mert a projektek nem megvalósíthatóak, hanem mondjuk egy 30 éves kockázat az eléggé jelentős kockázat. És ezek nehezen eladható projektek, mondjuk úgy. Az FC magára vállalja a hosszú távú kockázatot, és így katalizálja majd a magánpiaci beruházásokat. Második megjegyzésem, Nyilvánvaló, hogy amit megpróbálunk elérni, az az, hogy a kutatás területén katalizáljuk a magántőkét. Ahogy néhányan ezt meg is említették. Ez olyan területekre is kiterjed, amelyeket közpénzekből finanszíroztunk, és nagyon specifikus volt a dolgok természete, és éppen ezért most itt másra koncentrálunk így a regionális politikai alapokat is felszívhatjuk. Tehát, hogy itt most mire koncentrálunk, arra azt mondanám, hogy ez a magán kutatás. Az EFSI meg megengedi, hogy úgy katalizáljuk a beruházásokat, hogy regionális politikai alapok is megfelelően érvényre jussanak. De, mint említettem, ez kiegészítő, tehát ez nem helyettesít semmilyen regionális politikai alapokat. Tehát említem még egyszer, katalizáljuk a magántőkét. És az EPSI itt igazából csak kiegészítő jellegű lesz. Köszönöm. Köszönöm. Kölmer úr kap szót a Költségvetési Bizottság. Köszönöm szépen. Néhány fontos kérdést szeretnék feltenni. Hogyha a finanszírozásról beszélünk, amely ilyen csodálatos hatásokat érne el, akkor szeretném tudni, hogy milyen futamidőről beszélünk a finanszírozásban. Hiszen abból indulunk ki, bizonyos mértékben veszteség is fel fog merülni, mikor realizáljuk a veszteséget, kihatározza ezt meg, és nem kell attól tartanunk, hogy egy úgynevezett um, um, agár verseny elve érvényesül. Mit is jelent ez? Hogy um, oda mennek, ahol nagyobb az állami finanszírozás, illetve amikor megszűnik a finanszírozás, az állami szerepvállalás, azt mondják, hogy hát akkor most nagyon gyorsan realizáljuk a veszteségeinket, máskülönben nem kapunk állami garanciát. Frage ist, ähm, wie werden denn die beteiligten Banken Gewinne und Verluste verrichten? Azt állt a kérdés, hogy a megfelelő nyereségeket és veszteségeket ähm, hogyan tudjuk biztosítani, hiszen már a bankok megmentését szolgáló csomagoknál is megtapasztaltuk ezt, illetve a Görögországot megsegítő csomagnál is láttuk a visszaságokat. Végezetül pedig, hogyha az EU költségvetésben csak, idézőjelesen csak 16 milliárd rendelkezésre, nem kell -e biztosítanunk-e azt, hogy ezt az egész összeget a költségvetésbe beiktassuk, biztosítandó összé rendelkezésre is álljon. Köszönöm. Bizottság, tessék parancsoljon. Ami a futamidőt illeti, nagyon fontos számunkra, hogy világossá tegyük, hogy a bizottság javaslata egy 315 milliárdos beruházásról szól három év alatt. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a három éves időszak végén a garancia eltűnik. A garancia a mindenkori projektek futamidejére vonatkozik. Hogyha ez egy rövid távi projekt, 5-6 éves, akkor a garancia 5-6 évre vonatkozik. Hogyha pedig egy 30 éves projekt, akkor a garancia 30 évre vonatkozik. Figyelembe véve ezt, ugyanakkor nem lesz arra ösztönző, hogy a frontload veszteségeket a garanciával fedezzék, hiszen a garancia az egész projekt futamidejére fennáll. Ezzel lehet megnyerni a magánágazatot, hiszen a hosszú távú kockázatot a magánágazat nem akarja, és hogyha azt mondanánk, hogy a garanciás az egész eh, projekt idejére vonatkozik, nem érni el az FCP a célokat. Hogyan realizálják a veszteségeket? Második kérdés. Úgy gondolom, hogy az igazi kérdés számunkra nem is a bankokra, hanem a projektekre vonatkozik. A bankok akkor érnek el nyereséget, ha a projekt nyereséges, és a bankok veszteséget írnak, könyvelnek, amikor a projekt is veszteséges. Ezek standardizált elemek a veszteség-nyereség realizálása tekintetében, és nincsen a tekintetben, hogy kitől származik a pénz, ki finanszírozza a projektet, különösen, hogy az EIB monitorozza nyomon, követi nyomon a projekteket, és állapítja meg, a nyereséges vagy veszteséges voltukat. A bankok pedig két módon szállhatnak be. Vagy az EIB kötvényeket vásárolhatják meg, tehát az EIB e körülbelül 60 milliárdos kötvény mennyiséget emittál, a bankok ezt megvásárolhatják, de ez szerepel ugye az EIB mérlegében is, tehát nem a bankoké a kockázat, vagy pedig a bankok konkrét projektekbe szállhatnak majd be. Gondolom a círrel, többen, meg a CRD-vel többen dolgoztak az elmúlt években, illetve tapasztalatokat szereztek ezzel a CIR-rel és a CRD-vel. Ezek akadályozzák meg a nagy kitettségi korlátok, ezekkel csökkentjük a kitettséget, és így védjük egyben a közpénzeket is. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Valli képviselő kapszul. Nem, olyan a Sanders asszony előtte. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, yo tengo algunas preguntas. Una es, en primer lugar, a la comisión. Eh... Köszönöm szépen. Az Európai Bizottságtól a következőt kérdezném. Gondolom, mielőtt úgy döntöttek, hogy eh, leállítanak már elfogadott és futó programokat, de nyilván végig gondolták, hogy a költségvetés más részeiből a garanciára hova, onnan tudja előteremteni a pénzt, a felhasználatlan pénzekből, a víztartalékból, tehát hogy honnan mennyi pénzt teremtettek elő. Kíváncsi a konkrét adatokra. Én a közlekedési szakbizottságot képviselem. Az imént mondta, hogy több illetve jobb, nyereségesebb projekteket lehet az fc vel megvalósítani. A meglévő a meglévő tanulmányok, az eddig végzett tanulmányok, például a, az autópályák esetében, illetve nagyon sok pénz az autópályákra menne, fizetős autópályákra, miközben a finanszírozási eszközben nagyon sok belvízi hajózásra, illetve a vasúti közlekedésre fordítódna. Arról is beszélt, hogy a tagállamok részvételére számítanak, de milyen ösztönzőket tudnak biztosítani a deficites tagállamok számára, hogy további pénzeket teremtsenek elő. Milyen mézes macogot tudnak meglobogtatni az országok orra előtt, ne csak a, a szuficites, tehát többlettel, költségvetési többlettel rendelkező országok számára legyen ez igazán vonzó. Az Európai Beruházási Bank EFSZIN dolgozó embereit kifizeti majd a szakértőket uniós költségvetésből? Az Európai Bizottság tovább választ. Több kérdés is elhangzott egyszerre. Részben megválaszolom őket, részben pedig a kollégáimtól várom majd ezt. miből gondoljuk, hogy az FC-ben nyereségesebb, jobb projekteket tudunk végrehajtani. Igazából nem, nem a nyereségesség a fő szempont, a CEFEM en házat tehát a finanszírozási eszközön belül is lehetnek nyereségesek. Mi igazából olyan projekteket keresünk, amelyekről tudják a magánbefektetők, hogy nyereségesek, csak egyszerűen lehet, hogy nekik túl kockázatosak. Vagy persze lehetnek olyan projektek, amelyekhez szükség van visszanemtelítendő támogatásokra, és vannak a teljesen finanszír, teljes finanszírozást igénylő eh, projektek, vannak középutak. Az EFSI pont azt teszi lehetővé, hogy a magánbefektetők beszálljanak ezekbe a projektekbe, és az első kezdő lendületet is megadjuk ez kezdőtőkét. A deficites országok szemére nyújtott ösztönzők a szuficitesekkel szemben. Nos, mi részünkről FC nélkül is már épp elég ösztönző van az állami beruházásokra. Nem csak az FC-vel kell közberuházásokat, vagy állami, berez, állami pénzből beruházásokat végrehajtani, nem is kell ezt szabad ezt mondani, vagy ezt ösztönözni. Regionális vagy országszintű platformokkal akar több tagállam részt venni az FC-ben. Ez nem a paktum szempontja azon múlik, hogy a paktum szempontjából hogyan kezelik őket, hanem azon, hogy ők hogyan tudják a legjobban csatornálni a pénzeket. A sajtón keresztül több tagállam is azt mondta, hogy az fc be így akar bekapcsolódni. A következő, a szakértők fizetése az EIB-ről szóló szerződéses kitét Eh, alapján administratív költséget eh, róhat ki az EIB. Az összével kapcsolatos többletköltséget eh, a projektekre fogják szétosztani. Ezért olyan fontos, hogy minél több projekt legyen, hiszen így egy projektre lebontva nagyon kevés pénzről beszélünk. Az uniós költségvetés nem terheli majd semmiféle ilyen munka bérszerű költség az eszével kapcsolatban. Azt hiszem, hogy még maradt egy megválaszolatlan kérdés. Igen, köszönöm, elnök úr. Tehát, az Európai Bizottság hogyan tervezte a finanszírozás kérdését, persze alaposan körbejártuk ezt. Az alapfeltevésünk az volt, hogy a többes pénzügyi keretet nem szabad újra nyitni, hogy ezt ne kelljen újra gondolni, újra tárgyalni. Mert egyébként nem tudunk gyorsan megállapodni. Hogyha az ember azt mondja, hogy jó, akkor a több éves pénzügyi tervet nem fogjuk felülvizsgálni, átdolgozni, akkor ezzel sok lehetőségre is zárul. Így az 1A fejezeten belül oda nem ítélt pénzeket próbáljuk átcsatornázni, illetve a, a kifizetések és a kötelezettségvállalások a globális marzsát, tehát ezt a bizonyos mozgásteret próbáljuk ide majd átcsatornázni. Az 1A fejezeten belül pedig azt hiszem világos, hogy azokat a programokat kellett vizsgálnunk, ahol jelentős pénzekről beszélhetünk, 8 milliárdot kerestünk, 8 milliárdot kellett összekaparnunk, semmi értelme annak, hogy olyan programokkal kezdjünk bármit, vagy olyan programokat tönkredeljünk, amelyek 1-2 millió eurót tudnak adni. Ráadásul az FCS hasonló célú programokat is kerestünk. Így jött a kébe a Horizon 2020 és a házat finanszírozási eszköz. A Kozmét is vizsgáltuk, hogy őszinte legyek, de az összes oldal ítélt pénzek 60%-a már a pénzügyi eszközökre le van kötve, tehát még többet elvenni a kozméból igazából nem lett volna reális. Köszönöm. Sí, eh, solamente querría. Igazából. Köszönöm. Egy kérdésemre nem kaptam választ. Itt nem csak arról van szó, hogy itt most a több éves pénzügyi keretet ismét kinyissuk, vagy nem, hanem gondoljunk a rugalmasságra is. Hogy, eh, ille, hogy ebből is, hogy a rugalmasságot is fel lehetne használni, a mozgósításra. Tehát itt nem a többéves pénzügyi keretről van szó, hanem hogy itt bizonyos dobozok évente felszabadulnak, és szerintem ezzel nem bántak túlságosan jól. Tehát például a globalizációs alap. Itt nem egyes fejezetekre gondolok, hanem olyan pénzekre, amelyek megmaradnak, amelyek nincsenek lekötve, nem költöttük el az év végéig, és ezek nem csorognak vissza illetve ne csorogjanak vissza, ezeket a pénzeket fel lehet használni. És akkor nem kellene itt semmit sem rövidíteni, kurtítani, és a várólistás projekteknél tudna adni egy-két ilyen példát, ahol mondjuk ne a, a díjköteles autópályákról, és amelyek ezen kívül megérik. Bizottság? Válasz igen, meg nem. Nem mert a kezetektől fogva nem szabhatunk meg egy ilyen top prioritás célkitűzést, azzal a biztonsággal, hogy az évek során ez megtérül, és utána mindenki elégedett. Tennünk kell egy javaslatot, és mindenképpen eh, biztosnak kell lennünk, hogy alapozott-e. Ahogy a kollégám mondta, tehát itt vannak bizonyos kifizetések, ezek a összkép részét alkotják, és ezeknek a célja pedig az, hogy átcsoportosítsunk korábbi évekből elkövetkezendő évekbe, a éves pénzügyi keretbe. Tehát megvan a éves pénzügyi keret, az azért bizonyos rugalmasságot is tartalmaz, itt bizonyos elemeket újra felhasználhatunk, hogyha nem sikerült ezeket elkölteni. Thank you. Now... Köszönöm. Valli úr. Jé, grazie, presidente. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Ezek nagyon egyszerű, de számomra alapvető jelentőségű kérdések. A bizottság, aki kiválasztja a projekteket, hogyan lehet ebben a bizottságban biztosítani a személyek függetlenségét és szakértelmét, hiszen um, az a szakértelem olyan um, kell, hogy legyen, hogy biztosítsa a szociálisan, gazdaságilag fenntartható és hasznos projektek kiválasztását, és ne a lobby érdekeket szolgálja. Hogyha 75 milliárd forrást a kis és középvállalkozásoknak akarnak fordítani, akkor van-e lehetőség arra, hogy a startupokat, a fiatal vállalkozókat is támogassuk, akik a leginnovatívabb gondolatokat képviselik, ugyanakkor pedig gyakran a startupok nagyobb kockázatot is jelentenek. De nagyobb lehetőséget kínálnak a növekedésre és a fejlődésre. Hogyan lehet tehát az ilyen innovatív startup cégek finanszírozását jobban célba venni és szolgálni? Tessék, parancsolni Marco Vadi. Köszönöm, nagyon fontos megjegyzése volt. Tehát alapvető itt ez a beruházás részéről annak érdekében, hogy elkerüljük azt a helyzetet, amelyről szólt. Ebben a tekintetben a javaslat, ahogy már az irányító bizottság is rendelkezik, tisztázandó, hiszen aggályok is voltak ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a társjogalkotóval természetesen hajlandók vagyunk együttműködni, hogy igazából a befektetési bizottság függetlenségét garantálják, hiszen a bizottság javaslatának ez a savaborsa. Tehát a KKV-k, a startup vállalatok tekintetében két dolgot mondanék. 75 milliárdot félretettünk KKV-k számára, és fennmarad valamennyi pénz, ahol nincsen allokáció, hogy hova megy. Tehát ezek mehetnek KKV-khez, közepes nagyvállalatokhoz, és egyértelműen koncentrálnak az addicionalitásra. A KKV-k esetében számos eszközt dolgoztunk ki, néhányan a tőkére, néhányan ezek közül az adóságra koncentrálnak majd. A fiatal startupoknak különféle finanszírozási lehetőségükre van szükség, hogy KKV-kat fejlesztenek itt. Tehát alapvető fontosságú a részünkről az, hogy ezeket a KKV-kat célozzuk meg, tehát a fiatal, innovatív startupokat. Tehát nekik kell garantálni, hogy az addicionalitás rájuk vonatkozik a már meglévő eszközök mellett. Köszönöm. Köszönöm. A következő felszólaló Mara Gall a Költségvetési Bizottság részéről. Sí, gracias, eh, presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy kérdésem még a feltételekhez, amelyek az említett három EFSI területre vonatkoznak. Tehát hallottunk olyan előfeltételekről, amelyeket nagyon pontosan meg kell fogalmazni, hogy ne legyen helye a félreértésnek, vagy ne legyen értelmezési hiba. Ebben az összefüggésben három konkrét kérdésem lenne. Az első, gondolja a bizottság, hogy semmi esetre sem használható fel az egész. Tehát az államok nem használhatják fel a garanciát arra, hogy projekteket garantáljanak? És hogyha garantálnak valamit, és nem tudják utána finanszírozni közpénzekből, a következő kérdésem az, hogy mi a helyzet azokkal a projektekkel, amelyeknek, ahol nem használnak területi lehetőségeket. És van egy olyan lehetőség, hogy van egy irányítási mechanizmus, mechanizmus az EFSI-ben, hogy a regionális egyensúlyt előmozdítsuk, hogy eh, ne az legyen a dolog vége, hogy a szakadékok a fejlett és fejletlen régiók között tovább nőjenek? Az utolsó kérdésem tehát a bizottság úgy gondolja, nem gondolja úgy, hogy a fő kritérium az legyen, hogy a társadalom profitáljon? És itt szerintem szakértői csapatoknak is fontos hozzájárulásuk lenne a szociális társadalmi fejlődés tekintetében. Bizottság? I must apologize because... Elnézést kérek. Nem értettem az első kérdését. De a másodikra szeretnék választ adni. De ha megismételni az elsőt, akkor nagyon szívesen megválaszolom. A belső mechanizmus? Igen. Tehát itt ilyen két utas megközelítést alkalmaznánk, hogy itt a túlzott kockázatot elkerüljük. Nagyon megszokott dolog, hogy diverzifikálunk a portfóliók, a befektetések között bizonyos szektorok, területek függvényében. Hiszen a beruházásoknak nem csak egy országban, egy régióban, egy ágazatban kell megjelenniük, hanem az egész Európai Unióban az ágazatokon átnyúló módon. Amit most itt a egyenlőtlenségekről konkrétan mondani szeretnék az az, hogy az FC az addicionalitásra koncentrál. Ezt már nagyon sokszor ismételtem, mert eh, nagyon fontos, és ez van a dolog lényegében. Tehát az addicionalitás itt a kulcs fogalom az FC-ben. Ez nem jelenti azt, hogy az eh, FC csak olyan projekteket támogat, amelyek a válság által leginkább sújtott országokra vonatkoznak, hanem olyan projekteket, amelyeket nem lehet csupán a magánszektor bevonásával végrehajtani. Tehát, hogyha a magánszektor egy projektet végig tud vinni, esetleg állami támogatással, tagállami támogatással, akkor nem felel meg az EPSI kritériumainak. Az EPSI olyan területekre alkalmazható, ahol jelen vannak ezek az egyenlőtlenségek. És ami a szociális, a társadalmi fejlődést illeti, ismét az addicionalitást használnám, de bele kell gondolni, hogy az FC olyan projekteket támogat, ahol igenis benne vannak a szociális komponensek. A mi számunkra ez az egyik kulcs az FC-ben de esetleg, ha az elnök úr megengedi, akkor az első kérdést szeretném még egyszer hallani. Igen. Tehát az első kérdés a projektek kiválasztására vonatkozott. Figyelembe vesznek a feltételek teljesítése esetén olyasmit, hogy az államok saját maguk garantálnak projekteket a saját bevételeikkel? Vagy pedig itt eh, csökkentik a közszolgálatot, hogy bizonyos projekteket előnyben részesítsenek? Köszönöm. A mi részünkről az FC csak akkor megvalósítható, hogyha valaki eljön hozzánk egy projekt gazda, és bemutat egy konkrét projektet. Hiszen itt közpénzeket fogunk felhasználni. Egy adott tagállam, egy adott ország közigazgatása jöhet. Tehát az FC semmi esetre sem akar majd privatizálni Európában, nem az FC lényege. Az FC olyan projektekre vonatkozik, amelyek a tagállamok a magánszektor közös finanszírozását célozzák meg konkrét projektekkel. Az FC nem fog privatizációs szándékokat követni. Köszönöm. Thank you. Uh, next speaker is... Köszönjük. Miriada. A Kölcsönös Bizottság nevében a következő kérdést uh, one Köszönöm, elnök úr. Egy kérdésem lenne mindösszesen, és a strukturális alapok és az EFSZI közötti kapcsolatot jól lenne, ha tisztáznánk. Attól tartok, hogy a strukturális uh, alapokat uh, közérdekű projektekre használják, hogyha ezeket a struktúrás alapokat a tagállamok arra használják, hogy magánbefektetőket vonzanak az EFSI hozzáférésének javítására. Van egy mechanizmus, amely lehetővé teszi hozzá, hogy ez működjön, hiszen nyilván közérdekű projektekre alapvetően közérdekű projektekre különítették el ezeket a pénzeket, illetve a közérdek kárára támogatjuk akkor így közvetve az EFSZ-t? Ez lenne az első kérdés. A második az Európai Bizottság szerint jogalkotási intézkedésekre nem lenne szükség annak érdekében, hogy az adózókat védjük, az adózók érdekeit? Hogy hagyományosan állami tulajdonban lévő, például közút vagy a vízszolgáltatás kapcsolatos projektek esetében ne fordulhassanak elő visszaélések. Köszönöm a struktúrális alapok kapcsán. A javaslatnak ezt a részét sajnálom a legjobban. Tisztázni szerettünk volna dolgokat, és pont, hogy összezavartuk a közvéleményt. Valamint egy rendelkezés a javaslatunkban, amely arról beszél, hogy mi a kapcsolat a struktúrális alapok és az FC között. A mi részünkről ez világos, és szívesen tisztázzuk a kérdést, hogy a struktúrális alapokon semmit sem változtat az EFSI. továbbra sem változnak ezek a pénzek, illetve a támogatottsági kritériumok sem változnak. Közérdekű célokra kell felhasználni a struktúrás alapokat. Ez azt jelenti, hogy csak a közérdekében lehet felhasználni ezeket a pénzeket. Nem azt mondjuk, hogy a struktúrás alapokat próbáljuk átirányítani máshova, ami nem lenne közérdek, nem szolgálná a közérdeket, általában de nem kizárólag olyan projekteket szeret, képzeltünk el, amelyeket a strukturális alapok ma nem tudnak finanszírozni a bizonyos elemei miatt, miközben a köz érdekét szolgálna. Az FC-vel viszont át tudnánk ugrani ezt, és azt mondhatnánk, hogy így már az EFSI támogatás miatt a struktúrás alapokból is támogathatóak ezek a projektek. Persze, ennek a projektnek a struktúrális alapok támogatósági kritériumának seleget kell tennie, illetve az EFSI kritériumainak is eleget kell tennie. Az adó fizetők érdekeinek védelme jogalkotás eszközeivel. Itt igazából hogy 28 tagállam esetében nagyon vegyes a kép. Nem ugyanaz az állami tulajdon helyzete. Éppen ezért nem szeretnénk ilyen különbséget tenni, ezért csak arra emlékeztetném önt, képviselőasszony, hogy senkit sem kényszeríthetünk arra, hogy egyszerűen nem kényszeríthetjük azt ki, hogy állami tulajdonban, magán tulajdonban kerüljön bármi, hiszen a tulajdonosnak egyszerűen az államnak kellene ezt kérnie. Moszkasszony, igen, köszönöm. Többször felvetettem ezt a kérdést, de hát a garancia kérdése nagy aggályt jelent számunkra, hiszen hogyha az országok közötti különbségek nagy kockázatot jelentenek, akkor úgy kell finanszírozni, olyan finanszírozást kell kitalálni, amely segít a különbségek meghaladásában. Nos, erre tettem fel az írásos kérdésemet, erre vonatkozott, hogy tisztábban lássak. Kérdeztem a bizottságot, hogy a stabilitási és növekedési paktum kiegészítése tekintetében um, semlegesnek tekinthetjük-e a FC uh, beruházásait. Negatív választ kaptam a bizottságtól, és éppen ezért kérdezem, hogy milyen más mechanizmust biztosítanak annak érdekében, hogy a regionális különbségek könnyebben meghaladhatók legyenek. Köszönöm, bizottság. On the first question, on the első kérdéssel kapcsolatban, a az óriási különbség kialakulásának a kockázata. Nos, az addicionalitás pontosan ezt a célt szolgálna. A másik kulcseleme a bizottság javaslatának pedig az nevezett Investment Hub. Az Európai Beruházási Bankkal, amikor dolgoztunk a javaslaton, akkor megpróbáltunk egy ilyen egy ablakos rendszert kialakítani pont a szakmai segítségnyújtás számára. Tehát persze tudjuk, hogy hogy Európában óriási különbségek vannak ez ügyben, és vannak olyan projektek Európában, ahol komoly segítségre van szükség ahhoz, hogy a megfelelő szakmai hátteret biztosítsuk a projektek eh, eh, kezelői számára. Az addicionalitás eh, elv miatt éppen emiatt nem, azt, nem gondoljuk, hogy, hogy egyre nagyobbak lesznek a különbségek, éppen az ellenkezője. Hiszen Európában mindig az a célunk, hogy megpróbáljuk az országok közötti különbségeket csökkenteni. Ami a stabilitás és növekedési paktum szempontjából szerinti ebbenes módot illeti. Tudom, hogy ez mennyire foglalkoztatja önöket. Nos, mi nem akartuk a rendeletet megváltoztatni, hanem a lehető legbarátságosabban szeretnénk ezt értelmezni. Ugyanakkor mégiscsak köti a kezünket a szöveg. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy a mi javaslatunk szerinti elbánás szerint lehetővé teszi ez a szükséges esetben, a legszükségesebb esetben a befektetést, ugyanakkor a beruházási platformokkal kombinálva meggyőződésünk, hogy van elég ösztönző a tagállamok számára akik a befektetés szintjét emelni szeretnének, ahhoz, hogy ez létrejöhessen, anélkül, hogy a paktum szabályait ehhez meg kellene szegniük, és ráadásul ez a paktumon sem kell változtatnunk. Köszönjük, Luke úr következik. Ich möchte eigentlich zunächst einmal fragen. Egy kérdésem volna először is, mégpedig az, hogy az EU EIB-be való befizetései és az ebből származó garancia kötelezettségek nem számítanak-e állami segítségnek, amely a az Európai Unióról szóló szerződés 107-es cikke alapján állami támogatásnak számítana. Ez alapján úgy kellene ér, érvelnünk, hogy 315 milliárd euró össz-európai érdeket szolgáló beruházást kellene, hogy e, ebbe a kategóriába kellene, hogy tartozom, már pedig ezt nagyon nehéz elképzelni, főleg a kis és középvállalatok támogatása tekintetében. Ilyen módon tehát szerződés ellenes lenne ez a, tá- ez a támogatás, és kérdezem éppen ezért, hogy a KKV-knek nyújtott támogatás mennyiben tekinthető versenysemlegesnek. Köszönöm szépen. A 125-ös cikkre utalt, nem, képviselőtársam? A 107-es a Maastrichti, a, Lisszab, a Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkére utaltam. Nos, az állami támogatás alapkérdés minnyájunk számára. Ezt alaposan meg kell vizsgálni, körül kell járni. A javaslatban biztos, hogy a preambulum bekezdések nem kerülték el a figyelmüket, amelyek arról beszélnek, hogy az állami e, támogatások rendszerét konzisztensen kell, kell kialakítani. Érzékeny az egyensúly. Egyrészt biztosítandó, hogy az EU hozzájárulása ne veszen el, ne túl árazott projektekre fordítsak, másrészt ugyanakkor ne zárjuk ki a projekteket az állami támogatási ellenőrzés mechanizmusából. Ilyen módon a bizottság teljesen világosan fogalmazott. A state aid Consistency elvét követjük, tehát az állami támogatások rendszerét konzisztensnek kell megtartani, és mindjárt megmondom, hogy hogyan látjuk ezt a gyakorlatban. A bizottság elkészít egy közleményt, amely az állami támogatásokra vonatkozik az FC tekintetében. Ez pedig magas szintű elveket fogalmaz majd meg a bizottság tevékenysége számára, a tekintetben, hogy hogyan kell az FC támogatással kiadott pénzek felhasználását értékelni. Például a no compensation elve, a meglévő projektek megkettőzésének tilalmának elve, egy-két ilyen kőbevésett alapvető jelentőségű elv lesz majd. Ezek azok a az elvek, amelyeket bárhol, bármilyen eset, fennállás esetén tiszteletben akarunk tartani. Hogyha egy repülőterét építünk 10 méterre a másik eh, repülőtértől, akkor biztos vagyok benne, hogy a projektek fenntarthatóságának elvesérül. Az állami támogatások konzisztens volta, voltának elve a következőről szól. A nemzeti társfinanszírozási támogatás mint tudják, a bevett állami támogatási megfelelési ellenőrzés alá tartozik, és ez hosszú időbe, akár egy évbe is telhet az állami támogatások vizsgálata. Nos, azáltal, hogy ezt a konzisztencia vagy állami támogatás vizsgálatot végrehajtjuk az EFSZ-ben, lehetővé tesszük, hogy minden nemzeti társfinanszírozás, vagy bármilyen más oldalról jövő társfinanszírozás nagyon gyorsan vizsgálattárgyává válhasson, hiszen csupán azt fogjuk megvizsgálni, hogy a túlkompenzáció elve nem áll a fenn. Mit jelent ez? Voltak éppen az állami támogatási ellenőrzési folyamatot egy évről néhány hétre csökkentjük. Ez pedig lehetővé teszi, hogy gyorsabban elinduljanak a projektek, mint hogyha régi rendszerben jártunk volna el. Köszönöm szépen. Kappel asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is még a források, az a garancia alapba irányított források megszerzésével kapcsolatban van egy kérdésem. A bizottság azt mondja, hogy a MFF-et nem akarják újra megnyitni, az MFF-ről szóló vitát, ezt én is nagyon helyesnek tartom. Éppen ezért azt mondták, hogy a Horizon 2020 és a Connecting Europe eh, eszközt fogják használni. Nos, ahogyan Éler kollega mondta, a Horizon 2020-ban 13 as sokszor multiplikátor tényező működik, ezek azonban kutató-fejlesztési projektek. Az EFSI-ben 15-ös tőkeáttételi átlag mutatóval számolnak, bizonyos projektekben valószínűleg gyakran alacsonyabb lesz ez, mint 15. Kérdezem ezért, hogy helyese a 13-as biztos tőkeáttétel helyett egy bizonytalan 15-össel dolgozni. Másodszorban az addicionalitás kérdéséről is szó van. Olyan projekteket akarnak finanszírozni, melyet a magánkéz nem finanszíroz, és nagyobb társadalmi hatása van. Ám ezek a projektek nagyobb kockázattal járnak, erre ezt a célt szolgálja a garancia alap. Ugyanakkor a magánberuházók legalább öt ö, szörös ö, tőkeáttételt kell, hogy biztosítsanak, de hát nekik van valamilyen hozam elvárásuk, van egy valamilyen általános hozam kulcs, amelyel számolnak, vagy létezik-e a hozamoknak egy klasztere a magánberuházók számára. Aztán a végrehajtás, a lebonyolításról van még egy kérdésem. Hogyha nagy projekteket bonyolítanak le, mondjuk egy nagy közlekedési projektet, akkor hosszú engedélyezési eljárásokra van szükség a tagállamban, és kérdezem, hogy itt ilyen fast track eljárást előirányoznak-e. Másik kérdés, koordinálják-e a nemzeti hatóságokkal a munkát? Például az osztrák támogatási hivatal pontosan tudja, hogy a Horizon 2020 bázis egyből eltűnő pénzekkel? milyen drámai kihatással járhatnak. Tehát úgy gondolom, hogy szükséges volna a monitorozás, a nyomonkövetés, hogy megakadályozzuk, hogy ne nagyobb kárt okozzunk, mint amilyen hasznot kiváltottunk. Jó. Commission. Bizottság? Thank you, and I'd like... Köszönöm. Egy nagyon fontos megjegyzésével kezdeném. Itt a 15-ös 15-szörös tőkeátemelés átvitel. Tehát itt minden projektnek nem kell ezt a 15 százalékos elérni. Nem azért, mert a 15-öt nem tudunk elérni, hanem igaz, amíg nem érjük el ezt a 15 milliárdot. De véleményünk szerint még nem értük el azt a célt, nem azt jelenti, hogy bizonytalanok vagyunk itt a célban, hanem az, hogy az Európai Beruházási Bankban az EFSZ-vel meghúztunk egy vonalat, hogy mit szeretnénk elérni. Néha ez alatt van, néha fölötte van, a projekt természetétől függ, hogy ez most alatta vagy fölötte van. Az EFSZ-nek az a szándéka, hogy nagyon nagy projektpalettára terjedjen ki, amelyek megfelelnek a kritériumoknak. Tehát bizonyos projekteknél itt a a sokkal nagyobb lehet. Mások esetében viszont sokkal alacsonyabb lehet ez. És mivel egy ilyen széles palettán mozgunk, amelyet szándékosan alakítottunk így ki az Európai Beruházási Bankkal, tehát nem azt nézzük, hogy milyen hány százalékos tőkátétel lesz ebben az esetben, azban az esetben, a 350 milliárdos célon belül. Itt igazából a magas kockázat, és mit profitál vele ebből a magánszektor? Igen, az FC igenis kockázatos projekteket céloz meg. Ez teljes mértékben a célunk, de az is világos, hogy gazdaságilag megvalósítható projektekre célzunk. Tehát nem szándékosan célzunk meg magas kockázatú projekteket, tehát a befektetési bizottság feladata, hogy garantálja, hogy gazdaságilag egy bizonyos projekt megvalósítható. Ez az egyetlen lehetősége annak, hogy a magánszektort is bevonjuk. A magánszektor nem azért fog bejönni, mert ők egy szeretett szolgálat, hanem azért, mert megtérést szeretnének. Tehát szerettük volna a magánszektort, hogy így is úgy is beruházzon, de nyilvánvalóan, hogy tisztázzuk, hogyha kiszállnak a kockázatos részekből, akkor az azt jelenti, hogy a magas kockázattal járó profitot is ott hagyják. Tehát erre utalt. Tehát, hogyha a biztonságos darabokra koncentrálnak, ahol alacsonyabb a megtérülési hányados, akkor az ott kevesebb haszon. A többi eszközzel megpróbáljuk összehangolni, Azt mondanám, hogy két szintet kell megkülönböztetnünk, és hogy hogyan szeretnénk ezt garantálni. Tehát az egyik az ex ante, a másik az ex post koordináció. Az első, az ex ante, az előzetes, a befektetési bizottság feladata lesz. Másodszorban, ahogy a projektet előadja a projekt gazda. Tehát azt mondja a projekt gazda, hogy nem tudom megfinanszírozni saját magam ezt a projektet, máshonnan kellene egy kis támogatás, de eljönnek és azt mondják, hogy egy bizonyos projektet nem tud más finanszírozni. De hogyha a befektetési bizottság azt mondja, hogy nem, nem, hát ezt finanszírozhatta volna egy másik eszközből, akkor nem felel meg az ESZI kritériumainak is. Az utólagos, az ex post, a tízes cikk szól a jelentéstevésről, tehát lehet, hogy nem figyeltünk a javaslaton belül megfelelő módon a tízes áram. Hiszen ez nagyon fontos, kulcsfontosság a bizottság számára, és e, igazából azt vizsgáljuk meg, hogy hova, hogyan költötték el a forrásokat. És a közös projektek esetében, tehát nem csak a strukturális alapokkal, hanem más eszközzel társfinanszírozott projektek esetében is garantálni kell, hogy ténylegesen közösen társfinanszírozok ezeket, és hogy ne helyettesítsük egymást. Köszönöm, köszönöm. Lums úrnak adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Van néhány kérdésem, és ezek inkább politikai jellegűek, de vannak technikai jellegű kérdéseim is, tehát megalapodhatunk, hogy a gazdasági problémáink megoldása az, hogy legyünk versenyképesek, versenyképesebbek, ehhez pedig strukturális reformok szükségesek a tagállamokban. Az első kérdésem, hogy gyakorlatilag megvalósítható, elképzelhető-e az, hogy az FC projekteket olyan kötelezettségekhez kötjük, hogy strukturális reformokat is le kell vezényelni a tagállamokban, hiszen ezek a tagállamok kompetenciájába esnek. Második kérdésem, itt a rendelet előirányozza, hogy az EFSZ-nek állandó státusza legyen. Miért? A bizottság igazából itt csak más vitákat szeretne ezzel generálni, tehát például az Európai Unió új forrásai, az eurókötvények, és így tovább. A harmadik, tehát itt a nyolcas cikkben azt olvassuk, hogy a, itt ami fennmarad, hogyha valami, akkor az az Európai Unió költségvetésébe jut vissza. Tehát, hogyha itt többlet van, akkor miért nem maradnak az alapokban a többletek? Egy gyakorlati kérdés az Európai Beruházási és Tanácsadó Testületről. Ezt részben az Európai Unió finanszírozná, részben a finanszírozás tehát ez 20 millió eurót jelentene, tehát ez nem olyan, nem túl magas ez? Egy másik kérdésem is van. Esetleg, esetleg, esetleg a végére ér? Tehát szerintem elég sokat kérdezett már. Még egy, még egy, még egy. Az FC a társaságok számára miért 3000 foglalkoztatottas limitet szab meg? Köszönöm. Három nagyon érdekes kérdést kaptam, és megpróbálok gyorsan válaszolni ezekre. Tehát az FCS, a strukturális reformok, a reformok kulcselemet képviselnek, szükséges elemet, szükséges előfeltételt képviselnek. De, hogyha az FC támogatást strukturális reformokhoz kötjük, akkor van itt egy időbeli elem is, és ez pedig pénzbe kerül. Nagyon fontos, hogy szerkezeti reformok legyenek nemzeti szinten, és hogy a befektetések harmadik alapja ez. De nem javasolnánk azt, hogy a strukturális reformokhoz kötjük az FC-t, hiszen nincs időnk kivárni. Tehát az FC állandó jellege, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon sokat olvastam a sajtóban, tehát legyen ez állandó, legyen ez ideiglenes, valamilyen sürgősségi megoldása. A bizottság azt javasolta, hogy egy állandó intézmény lesz, ha sikeres lesz igazából 16 milliárd használható fel. De, hogyha a bizottság azt javasolja, hogy a további profitok ezt megemelhetik, tehát ha az EFSI sikeres és profitot termel, akkor azt mondom, hogy igen, a bizottság javaslata az, hogy amíg nyereséges, addig állandó. Tehát ha az FC csődöt mond, akkor azt mondom, hogy nem. Tehát az FC nem lesz egy állandó eszköz és ez mind magában foglalja azokat az ösztönzőket, amelyek az EFSZ-t sikerre ítélik. Tehát itt, hogy a többlet kerüljön át az Európai Unió általános költségvetésébe, ez az előírás, amit említ, egy bizonyos idő után jelentkezik, amikor jelentkezik a többlet. Tehát itt nagyon sok érdekes elem van, tehát elképzelhető, hogy a nyereséget többfajta célra, irányban is fel lehet használni. De nagyon fontos tisztázni azt, hogy mivel itt hosszú távú, fenntartható európai befektetésekről beszélünk, tehát nem arról, hogy most a következő két-három évben nyereségesek legyünk, tehát itt az elkövetkezendő 10, 20, 30 évről van szó. Ezért nagyon sok lehetőség volt Tehát itt vannak különféle előírások, hogy hova menjen ez. Mondjuk, hogyha a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások megvannak. Tehát itt az a 20 millió, a mi részünkről teljesen nyilvánvaló, hogy nem cél. Tehát szándékosan írtuk ezt be, és az EBB-vel is megállapodtunk, hogy 20 millió ig. A mi részünkről azt mondom, hogy nem, ez nem túl sok, azért, mert pont ennek a fontossága, tehát ez egy nagyon fontos dolog az EFSI kezdeményezésben, és megengedi azt, hogy a meglévő technikai segítséget és biztosításokat alkalmazok, amik megvannak. Tehát eh, konkrétan először az EFSI-re, másodszorban pedig, hogy eh, több mint technikai támogatást nyújtsunk eh, Luxemburgban, az EBB mellett, de a technikai szükséges akkor nyújtandó, ahol a leginkább szükséges bizonyos projektek esetében. Ebben a tekintetben pedig eh, ebben egy olyan elemben, vagy olyan elemet látunk, amely igen, eh, helyleg Luxemburgban lesz, de az emberek ezt elérhetik az Európai Unió különböző pontjain is. És ez egy nagyon lényeges dolog. Ez természetesen költségekkel jár. Ez a 3000 rig tehát nincsen ilyen definíció. Tehát egy ilyen középvállalatra. Az Európai Unió jogalkotása nem rendelkezik ilyenről. Tehát amit itt javasoltunk, az az, hogy itt a különféle kosarak között. Tehát említettem, hogy van a 75 milliárdos KKV-s csomag, de hogyha több mint 3000 alkalmazottja van egy vállalatnak, az sem lesz probléma, azok elmehetnek az EBB-hez, és ott van egy innovációs kosár. Tehát nem zárjuk ki a nagyvállalatokat. Már említettem, hogy nincs egy speciálisan rájuk vonatkozó szekció. Köszönöm. Most Fernandes úr. Köszönöm, elnök úr. a társadalom által elmondottakhoz hozzáfűzve. Először is köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy egy újabb maratoni kérdés és válasz e, ülésre elérhetővé tették magukat. Nagyon érdekes volt, amit a kollégák kérdeztek, és amit szervászként hallhattunk. Azt hiszem, hogy ez pozitív hatással bírhat Komoly kihívás ez a magánbefektetők a régiók és tagállamok számára egyaránt, nem kevés forog itt kockán. 315 milliárd euró, nem, nem kevés pénz, de nem azt is várjuk ettől, hogy a belső piacot elmélyítjük, a bürokráciát csökkentjük, illetve a belső piacra vezető akadályokat is megszüntettük. Kérdésem tehát munkahelyteremtés, növekedés, GDP eh, tekintetében pontosan milyen hatást várnak ettől a befektetési tervtől. Az egységes eh, belső piac kiteljesítése terén milyen változásokat várnak, illetve a kis és középvállalkozások szempontjából pontosan milyen eredményeket várnak. Thank you. Impact of the investment. Köszönöm. A beruházási csomag hatása. Szesztíz elküldött kérdés közül az első, amit itt fel olvasni. 330 és 400 milliárd euróval kívánjuk növelni az Európai Unió GDP-t, és másfél millió állást kívánok ezzel teremteni. Honnan jönnek ezek a számok? Ugyanazt a modellt használta az Európai Bizottság, mint amit a tagállamokra használunk, és ezek a számok jöttek ki a megszokott számítási módszerből. Nem egy egyéni módszer, egy sokszor kipróbált módszert használtunk újra. Bízunk ennek a eredményében de csak akkor, hogyha az addicionalitás is működik. Ezért ragaszkodunk az addicionalitáshoz ennyire. A kis és középvállalkozásokra milyen hatással lehet az EPSI? Az egyik fő célja ennek pont az, hogy az SMI, tehát a kis és középvállalkozások számára könnyítsük a dolgokat. Pontosan ezért vannak ilyen rendelkezések, kitételek a tervben. Persze az Európai Beruházási Bankkal, illetve a beruházási alapap még folynak a tárgyalások, hogy pontosan lássunk, de a dolgok jelenlegi állása szerint 75 milliárddal körülbelül 80 ezer KKV tudunk finanszírozáshoz jutatni Európa szerte, a világos célunk, már olyan fontosak a kkv az európai gazdaságban, hogy az innovatív KKV-kat támogassuk. 1,3 millió munkahelyet számolunk, illetve 3-400 milliárd eurónyi GDP-vel. Nos, innen jöttek az adatok. Concluding this meeting. Köszönöm szépen. Néhány percünk maradt csak, ezért még megragadnám a lehetőséget, hogy én magam is feltegyek egy kérdést a bizottságnak. De először is meg szeretném köszönni nekik, hogy eljöttek és állták a kérdések, megválaszolták a kérdéseket. Természetesen a tárgyalás még nem kezdődött, meg nem tárgyalunk a bizottsággal. És a bizottság az ő javaslatukra vonatkozó választ adott nekünk. A javaslatot meg a normális eljárásban fogjuk majd megvitatni. Ez kézenfekvő, de ennek ellenére nagyon hasznos, hogy tisztázni tudtunk egy-két szempontot, hiszen vannak olyan kérdések, amelyek kapcsán jogos aggály merül fel. Kérdésem ezért a következő. A 84-es válaszban azt, mondja, azt mondják, hogy a garanciát a társjogalkotó által meghatározott feltételek által dolgozzák ki. De hát tudjuk, hogy ez közvetlenül nem lehetséges egy sor bonyolult oknál fogva, amelyek egyrészt nem adnak az FC számára jogi személyiséget, de pont azért, hogy ne növeljék az EIB tőkéjét, ezért voltak éppen valamilyen más eljárásra van szüksége. Nos, ezzel a rendelettel egy általános keretet rajzolunk körül, amelyet a bizottságnak és az EIB-nek kell megkötnie. És ez szerződés a jelenlegi javaslat alapján nem kerülne a társ jogalkotó elé. Ilyen módon a társ jogalkotó nem tudna ebbe beleszólni. Mi több a társ jogalkotók? A 30. válaszukban pedig azt mondják, hogy a beruházási közösség részletes beruházási iránymutatásokat kapnak. Kap. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy ez sem tartozik a két társ jogalkotó hatáskörébe, és ez pedig problémát jelenthet a költségvetési hatóságok számára. Kérdezem, hogy látja-e, látják-e ezt a problémát? Más, legalább látják-e? Másodszorban a második kérdésem a garanciára vonatkozik, hiszen azt mondjam, hogy a garancia biztosításának feltétele a projekt életszerűsége és fenntarthatósága. De kérdezem, hogy a projekt ö, életképességét a specialisták bizottsága ítéli meg, akik a projektfinanszírozásban szereztek tapasztalatot, de kérdezem, hogy ez elegendő feltétele annak, hogy megítéljék, hogy a projekt nem csak működőképes lesz-e, hanem nem kiegészítő, és ráadásul egy sor Európai Uniós feltételnek megfelel, például a diszparitások csökkentése, vagy a fenntarthatóság fenntartása. Jelenleg ugyanis csupán a projektfinanszírozás szakértőiből álló bizottság döntene kérdések eldöntési, döntene ezekben a kérdésekben. És kérdezem, hogy ö, hogyan látja ezt a kérdést, illetve hogyan akarják a társ jogalkotót nagyobb szerephez jutatni, ha akarják. Yes. Igen. With a bit, with a bit longer answer. Uh... De igyekszem egy kicsit hosszabb választ is adni. Ami az első kérdést illeti. Persze létezik a három szint, van a rendelet, a megállapodás, melyet a bizottságnak és az EIB-nek kell kötni, és vannak a steering board, az irányító testület különböző ö, iránymutatásai is. És világosra akarjuk tenni, hogy minden fölfele mutat az FC megállapodás nem mondhat ellent a rendeletnek magának. A steering board policy pedig nem mondhatnak ellent az FC megállapodásnak, vagy a rendeletnek. Ehhez persze egy megfelelő egyensúlyt kell kialakítani. És a bizottság a javaslatában egyfajta egyensúlyra tesz javaslatot, de a társjogalkotók valamilyen megfontolás alapján azt mondhatják, hogy a bizottság által javasolt egyensúly nem kívánatos, és ezért lehet, hogy bizonyos elemeket felemelnek, a megállapodás, vagy akár a rendelet szintjére, és persze együttműködünk önökkel abban, hogy feltérképezzük, hogy mely elemek azok a kritikus elemek, amelyeket magasabb szinten kell szabályozni, biztosítandó, hogy mindenkit megnyugtató működjön a rendszer. A második kérdésben, ami a független beruházási bizottságot illeti, és hogy a projekt finanszírozásba szerzett tapasztalat elegendő ahhoz, hogy a rászorultsági kritériumokat megítéljék. Nos, számunkra mi úgy látjuk a dolgot. Hogy önök láthatták a term sheet-et, tehát az FC megállapodás feltételeit szabályozó adatokat, és mi azt szeretnék elérni, hogy a beruházási közösség eh, széles körű tapasztalatokat csatornázzon be a rendszerbe. Egyrészt az egész európai földrajzi térségekben rendez, rendelkezenek tapasztalattal, különböző területekről rendelkezenek tapasztalattal, földrajzi és persze ágazati vagy tematikai szempontból is. Ám hogyha a társjogalkotók ezt a kritériumot a rendelet szintjére akarják megemelni, felemelni, akkor a bizottság természetesen kész arra, hogy a társjogalkotókkal szorosan együttműködve alakítson a rendelettervezetem. Köszönöm szépen ezt a választ és a többi választ, amelyet megkaptunk. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon hasznos találkozó volt, és persze most a társjogalkotók ilyen módon a parlament feladata is, hogy az előzetes javaslattervezetét elkészítse. Köszönöm szépen, az ülést lezárom.